Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer notre euh, réunion. Kedves kollégák, elkezdjük a Fejlesztési Szakbizottság ülésünken. A napi rend elfogadása az első pont. Van-e ellenvetés a napi rendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincsen, úgy a napi rendet elfogadottnak tekintem. koordinátok külése határozatának és ajánlásait megkapták, ennek jóváhagyására kerül most sor, szeptember 17-i határozatokról van szó. Ha vannak megjegyzéseik, úgy ezeket a titkárság felé jelezzék még az ülés vége előtt. Nem érkezik megjegyzés, úgy ezeket is elfogadottnak tekintjük. Az önök közleményei alatt meg szeretnék osztani önökkel egy bejelentést, utolsó látogatásom eredményeit Afganisztánba, Kabulba. Tegnap éjszaka tértem vissza az országból a korrupció ellenes munka keretében jártam. Jártam ott, sajnos nem túl jól néznek ki a dolgok. A kambuli bankról már beszéltem önöknek, és Hat embert ítéltek el, illetve 29 eh, emberek ellen eh, folyik eljárás, eh, és ezeket még nem indították meg. A főügyész nem túlságosan eltökelt az ügy kapcsán, és van egy további anyagkorrupció kapcsán 42 millió dollárt kapott a katonai kormány, és ennek nyomát sem lejük ott. De hát a katonáknak szent gyógyszereket ellopták. Ez jelzi azt, hogy mennyire jelen van a korrupció Afganisztánban, illetve büntetlenség érvényesül. Az ország most készül a választásokra, 2011 áprilisában lesznek elnökválasztások Afganisztánban. A választási jegyzékbe való jegyeztetés a hét végén jár le igen bonyolult um, a jegyeztetési rendszer, százezer aláírásra van szükség, illetve személyazonosságra, ahhoz, hogy valaki indulhasson az elnök választásokon, van egy független um, megfigyelő bizottság, ők jelentős munkát uh, végeznek, viszont uh, az ország biztonsági helyzet az ország nagy részén nehézét teszi a válaszolisták összeállítását. Ezeket az elnök választásokat jelentős mérföldkőnek tekintik azok a szereplők is, akikkel volt alkalmam találkozni. Vannak még jelentős kérdések, amiket nem sikerült megoldani. Például az amerikai csapatok kivonulása 2014 végén tárgyalások zajlanak annak érdekében, hogy kiderüljön, milyen feltételek mellett fognak az amerikai csapatok, illetve egy részük milyen feltételek mellett marad majd 2014 után is, illetve várjuk az ENSZ elkötendő megállapodást is ebben a témában. Ezek lettek volna a legfrissebb híreim Afganisztánból, ami a ország biztonsági helyzetét illeti. Sajnos a biztonság nem javult, mint ahogy ezt mindenki tudja. Martinez úr, parancsoljon. Ha megengedi elnök asszony egy percben a jegyzőkönyv kapcsán jelezni szeretném az ülésen, hogy a kérdések órája pontban szeretnénk majd beszámolni a New Yorki delegáció látogatásáról. A Deve nemrékében járt New Yorkban, minden bizonyal lesz majd egy jelentés, és ez egy nagyon fontos delegációs látogatás volt, de azt gondolom, hogy jó lenne már most is, most is tájékozódni erről a delegációs látogatásról itt a mai ülésünkön. Hangsúlyozni szeretném, hogy rugalmas, hatékony volt a munka, és Kacsmarek úr elnökölt a delegációt, nagyon rugalmas volt, hatékony munkát végeztünk vele, a program érdekes volt, a Világbank elnökétől kezdve számos más magas szintű képviselőkkel találkoztunk, a minerális fejlesztési célok megvalósítása témájában egyeztettünk az ENSZ eh, eh, Nőjogi Bizottságával is volt alkalmunk találkozni. A látogatás program rendkívül érdekes volt. Je, je, je voudrais souligner le fait que la, la, la, la, on, la, la conférence... Hangsúlyozni szeretném azt, hogy eh, a fejlesztéssel foglalkozó konferencia, a célok megvalósítása, a millenáris célok megvalósítása érdekesebb volt, mint ahogy arra számítottunk. Nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy azok a jelentések, amelyek készültek, azt mutatják, hogy a célok megvalósításában sikerült előbbre lépnünk, Gyakran panaszkodunk a még eh, elvégezendő feladatok kapcsán, de azt gondolom, hogy ezzel, hogy panaszkodunk, csak a saját munkánkat értékeljük le, és ez azoknak a munkáját sérti, akik eh, a célok megvalósításán fáradoznak. A konferencia nagyon érdekes volt, nagyon sok fontos véleményt voltak meghallgatni, Barosz úr volt a második felszólaló, ő az Európai Unió nevében, tehát mindannyiunk nevében szólalt fel. Egyetlen dolog miatt van negatív megjegyzésem, millenáris célok megvalósítása foglalkozó konferencia kapcsán a konferencia elnökségében kizárólag férfiak ültek, és csak férfiak szólaltak fel a konferencián. Ezt nem tartom pozitívnak. Hát jelentős előrépésekre tettünk szert a nők témájában, illetve a nőjogi témákban, akkor máshogy is kinézhetett volna az elnökség összetétele. és a mi delegációnknak is csak el egyetlen nő tagja volt, tehát igazából mi sem igazából kritizálhatjuk a konferencia szervezőit. Senki nem felelős, de azt gondolom, hogy erre a témára gondolni kell majd legközelebb. Hát, pusztán optikai szempontból úgymond ez gyengítette a felszólalásokat, a felszólalásainkat, hiszen itt egy nagyon fontos témáról van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Martinez úr. Köszönjük szépen, hogy megosztotta ezeket a gondolatokat a delegációs látogatás kapcsán, hiszen nagyon fontos a millenáris célok szem előtt tartásával dolgoznunk. Szeretné, szeretném köszönteni a bangladesi delegáció tagjait körünkben, itt a szakbizottságülésen, ők majd az éghajlatváltozás Bangladesből nézve című témában szólalnak fel, ezen kívül a hetedik napirendi pont alatt pedig a Zöldfoki szigetek és az ország uniós kapcsolatai témában egyeztetünk a köztársaság elnökével. A bizottsághoz nincsenek kérdések egyelőre. Az első fontos tartalmi napirendjére térünk át a mai ülésünknek, napirendi pontjára, éghajlatváltozás Bangladesből nézve. Az eszmecsere kapcsán az éghajlatváltozással foglalkozunk, és a mai napra esik ez a téma. Az elmúlt héten a nemzetközi kormányközi csoport, a ZSIEK találkozott, és ma adják közzé értékesi jelentésüket, az éghajlatváltozás kapcsán 2007 óta ez a legfontosabb jelensés, jelentés, hiszen csak hat éve készül ilyen. A az értékelési jelentések az éghajlatváltozással foglalkozó tárgyalásokon is nagyon fontos szerepet játszanak. Az éghajlatváltozás a mi szakbizottságunkon belül is nagyon fontos téma. Ma délután állásfoglási indítványt fogunk elfogadni a 19. Eh, COP konferenciáról, ez egy ENSZ konferencia, Varsóban kerül majd megrendezésére sor novemberben. Ma abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy bangladesi küldötteket köszönhetünk, akik eh, a bangladesi küldöttség tagja a Nemzetközi Éghajlati Tárgyalásokra Delegált Bizottságnak mindenkit érintenek az éghajlatváltozás következményei, és ha ezekkel nem foglalkozunk, akkor a folyók mentén, um, illetve um, a tenger közelében, a tengeri határa az országokra nézve um, lesújtó hatást fejthet ki mindez. A Bengál folyó deltája Bangladesben található, kb. 10, 10 millióan élnek ott, erről majd önök beszámolnak. Tehát nagy érdeklődéssel várjuk a, a bangladesi delegáció fel, szólalását. Kíváncsian várjuk azt, hogy ők hogyan látják ezt a problémát az ő szempontjukból, illetve mik az elvárásaik a konferenciával kapcsolatban, a Vassói Felletváltozási Konferenciával kapcsolatban. Éppen ezért szeretném a szakbizottságunk nevében szeretettel köszönteni Asudu Szemán urat, aki a Bangladesi Fejlesztési Intézet munkatársa, és tíz éve tagja az éghajlati tárgyalásokra delegált nemzetközi delegációnak. Assad Udaman urat, aki éghajlatváltozási kutató, illetve a nemzetközi tárgyalásokon évek óta vesz részt. Kamarul Saudri urat is köszönteném mi körünkben, aki a az ENSZ Nemzetközi Bizottságának tagja, amely az éghajlati változásokkal foglalkozik, illetve főtitkára a World Water Forum of Journalists intézménynek. Két előadást hallunk majd tőlük, és azt eh, javaslom, hogy utána képviselők tegyenek fel kérdéseket önökhöz, megjegyzéseket, amelyekre várjuk majd a választ. Önök döntsenek majd arról, hogy ki kezdi az előadásokat. Körülbelül mindenkinek 8 perc állna rendelkezésére. Parancsoljanak, átadom a szót önöknek. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csak bevezetem, bevezetem ezt a mostani témát, és aztán majd a későbbiekben tartom meg én a az előadást. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, mindenkinek jó napot kívánok! Szeretnék rögtön in medias rest elkezdeni a témámat. A klímaváltozásnak két aspektusa van, mit mondanak a tudósok, és mit tapasztalnak az emberek. A saját tapasztalatammal kezdeném. virágokkal gazdálkodom, és a virágok általában ilyenkor szeptemberben virágoznak. Idén azonban nyáron virágoztak a virágaim, ilyenre még soha nem volt példa. Ez azt jelenti, hogy a modern természet megváltoztatta a virágzási ciklust. Ilyet még soha életemben nem láttam. Mitől lehet ez, hanem a klímaváltozástól? Ahogy az elnök asszony is mondta, az IPPC munka, egyes munkacsoportjának tudósai a következő dolgokkal foglalkoznak. Egyrészt elismerik azt, hogy a közelmúltban voltak olyan időszakok, amikor a, amikor a hőmérséklet emelkedés lelassult. Még mindig emelkedik, de lassabban. A hő egyrészt a mély óceánba, az óceán mélyére, mélyére került, ami talán még veszélyesebb, hiszen felmelegszik, a, felmelegszik az óceán, és ezáltal több széndiokszid fog felszabadulni. Mi történik, ami most Bangladesben történik, az igazán elgondolkodtató. Az Európai Uniónak, az Európai Unió és Banglades ezzel kapcsolatban már együttműködik, de más területeken is fogadni ke, fog, foglalkozni kell az együttműködéssel, és muszáj lesz együttműködnie tehát a két területnek. Elnök asszony engedelmével kollégámnak adom át a szót, aki a klímaváltozás hatásáról fog beszélni, illetve arról, hogy az EU és Banglades milyen területeken működhet együtt. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt fejlesztési bizottságok, bizottsági tagok, tisztelt nagykövetek, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Bangladesh, as you know, is a lived, lived... Bangladesh a legkevésbé ország, fejlett országok közé tartozik, és Banglades már nagyon komoly előrelépést tett azért, hogy a millenniumi fejlesztési célkütőzéseket teljesítse, az élet körülményeket javítsa, csökkentse a gyermekhalandóságot, a gyermekágyi lázat, illetve lefektettük az alapjait egy szociálisan mértékletes társadalomnak, társadalomnak az alapjait lefektettük azzal, hogy a legtöbb lányt általános iskolába küldtük. Hogyha ez a trend így folytatódik, akkor 2021-re Banglades teljebb léphet a fejlettségi ranglistán, és egy kevéssé fejlett országá léphet elő. Ez kiváló alkalom függetlenségünk 50. évfordulóján. Azonban most a klímaváltozással is szembe kell néznünk. Valószínűleg mindez a fejlődés megsemmisülhet, sőt megfordulhat, hogyha így folytatódik a klímaváltozás. Ugyanilyen, hogyha, hogyha a ivóvízforrásokra, a mezőgazdasági és élelmiszerbiztonságra ilyen negatív hatással lesz a klímaváltozás ebben a 160 milliós országban. Fölmerül a kritikus kérdés. A nemzetközi közösség és az EU, amely olyan sokat ölt a különböző fejlesztési folyamatokba, ezek a közösségek vajon ezt akarják? Azt fog, vajon azt fogjuk majd látni, hogy Eltűnik mindez a fejlettség, amit Bangladesben sikerült elérni? Elmossa ezt az áradás? Hadd mondjam el azt, hogy Bangladesben hogyan határozza meg minden nap életünket a klímaváltozás. Az áradások a mezőgazdaságban egyre súlyosabbak és egyre gyakori, gyakoribbak, egyre kevésbé kiszámítható a csapadék, egyre súlyosabbak az asszályok, főleg azért, mert nő a hőmérséklet, illetve egyre nő a talaj sótartalma, és nő a talaj víztartalma is a parti területeken. Ez azt jelenti, hogy egyre több a vihar is, és nő a tenger nő a tenger vizének hőmérséklete, ami negatív hatással van a parton élő halászokra tevékenységükre és életükre is. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben vagy középtávon nagyon valószínű az elterjedt éhínség. Tehát nem megoldott az élelmiszerbiztonság, nő a víz só tartalma, illetve különböző patogének is egyre gyakrabban fordulnak elő, ez az emberek egészségére van negatív hatással, és leginkább ez a sűrű lakott városi területekben igaz. A előjelentések szerint 2030-ig a bangladesi lakosság fele városban lakik majd, és ez részben annak is köszönhető, hogy vidéki területekről a klímaváltozás hatására városba költöznek az emberek. Nagyon fontos az, hogy a finanszírozás hatásait is megértsük, tehát a fejlesztés finanszírozása és a klímaváltozás finanszírozását meg kell érteni. Néha nagyon nehéz a fejlesztési projekteket úgy finanszírozni vagy kialakítani, hogy nem gondolunk a klímaváltozás hatására és a kedvezményezetekre. Máskor, a klímaváltozás más esetekben a klímaváltozás fejlesztési finanszírozássá válik, hiszen sokszor hosszon, sokszor teljesen új típusú tevékenységeket kell finanszírozni, amelyek a klímaváltozás előtt nem is léteznek. Egy példával élnék. A egy új növényfajtát kezdtünk el kifejleszteni, hogy az aszályokat elkerüljük, amelyeket hama, amelyet hamarabb lehet learadni. Ugyanakkor ö, olyan növényeket kell találni, amelyek magasabb hőmérsékleten sem hervannak el, és, ki, és kibírják az aszályt is. A bangladesi tudósok nagyon sok ilyen rövidebb idejű növényfajtát fejlesztettek már ki, amelyek tolerálják a talaj só tartalmának növekedését is, de jobban föl kell készülnünk ezekre a problémákra, és a, mezőgazdászoknak is meg kell adni a, a, lehetség, a választás lehetőségét és szabadságát. Banglades most dolgozta ki a hatodik öt éves tervét, amelyben szerepel a klímaváltozásra való felkészülés is. Ez e, a szükséges változásokhoz plusz finanszírozásra van szükség, de olyan projektek is megszülettek, amelyek nem jöttek volna létre, hogyha nem létezne a klímaváltozás. A fejlesztési finanszírozás mindenképpen figyelembe kell, hogy vegye ezt a valóságot is. Fejlesztési finanszírozásnak vagy klímafinanszírozásnak is hívhatjuk, de új típusú tevékenységeket kell finanszírozni. Az egyik a károk és a, a különböző károk jóvátételen finanszírozása. A klímaváltozás nagyon sok kárt okozott, különösen Bangladesben de az emberek nem öltek, öltett kézzel. A mezőgazdák például Bangladesben és máshol is alkalmazkodtak ehhez a megváltozott körülményhez, de ki fogja ezeket a pluszköltségeket állni? Kárpótlásra van szükség, plusz finanszírozásra, a múltbeli károk finanszírozására. Ez egy újfajta típusú klíma finanszírozása, ami túlmegy a fejlesztési finanszírozáson. Az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, erről mindenképpen vitázni kell, és pontosan e, itt e, kerül a képbe az Európai Unió is. Aztán vannak olyan e, finanszírozási mechanizmusok is, amelyek a, a kockázat csökkentését célozzák meg. Aztán itt van a itt van a biztosítások kérdése is, de kifizeti majd meg a biztosítési díjokat is? Azok, akik föld nélküliek, vagy a szegény mezőgazdák Bangladesben, már így is a megélhetés szélén, határán mozognak, ők finanszírozzák ezt? Úgy véljük, hogy más típusú, új típusú finanszírozásra van szükség. Nem tudom, hogy hogyan nevezzük ezt, mi, hogyan címkézzük ezt fel, fejlesztési vagy klímafinanszírozás, de meg kell adni ezt az újfajta finanszírozást. Arra kérjük az Európai Uniót, hogy gyors kapacitásépítést tegyenek lehetővé a fejlesztő a fejlődő országokban, különösen a legkevésbé fejlett országokban, mint például Banglades. Ehhez az kell, hogy a finanszírozás gyorsan lehessen mobilizálni. Tudjuk, hogy az Európai Unió a múltban sokszor nagyon hatékonyan segített Bangladesnek, például a természeti katasztrófák csök, kockázatának csökkentésében. Azt kérjük az EU-tól, hogy folytassa ezeket az erőfeszítéseit, és kapacitásépítési erőfeszítéseket is tegyen, hogy a Bangladesben érezhető klímaváltozási problémákat kiküszöböljük. Nos, nagyon fontos az is, hogy az üvegház hatást okozó gázok hatását csökkentsük, hiszen ez ugye hatással van a Föld klíma rendszerére. Ha nem teszünk semmit, az még sürgősebbé teszi azt, hogy elkerüljük ezeket a problémákat. Bangladesben is és máshol is. Sürgősen fel kell lépnünk, ezért kérjük azt az Európai Uniótól, hogy vegye át a vezető szerepet az IPPC-től példát vegyen, és aztán Varsóban és a következő csúcsokon is majd vezesse az ezzel kapcsolatos kérdések megtárgyalását a helyi célkitűzéseket teljesítettük, mégpedig korábban, mint a tervezett idősz, időpont. Azt arra kérnénk önöket, hogy ambiciózus célkitűzéseket dolgozzanak ki 2040-re. Komolyabb erőfészítésekre van szükség, hogy a dörbeni szövetséget megerősítsük, amiben az Európai Unió, a legkevésbé fejlett országok vesznek részt. Ez egy kollektív erőfeszítés, egy jogilag kötelező érvényű megállapodásra van szükség, amiről majd Párizsban születik döntés. A COP19 néhány hét múlva bekövetkezik, Varsóban kerül erre sor, Lengyelországban az Európai Unió határain belül tehát. Önön keresztül, elnök asszony, arra kérjük az Európai Uniót, hogy legyen övé a vezető szerep, és konszolidálja az eddig elért eredményeket. Tehát az elmúlt évtizedek munkáját konszolidálni kell, különös tekintettel a Dar szövetségre, amiben szerepel az Euró, vagy részt vesz az Európai Unió és a legkevésbé fejlett országok is. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Euh, vous allez continuer. Folytatják az előadók sorát. Euh, Kamrul Saudri úr, ön tart most előadást? Még euh, van némi idő, amely rendelkezésre áll. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Amit a tisztelt kollégáim már az imént hangoztattak, eh, igyek eh, rendkívül fontos dolog. Kiválóan bemutatták azokat a nehézségeket, amelyekkel találkozunk és amelyekkel foglalkoznunk kell. Önök is valamennyien tudjuk, hogy tudják, hogy eh, megfelelő szövetségeket kötöttünk a Darwin platform ügyében. Az Európai Unió is igyekszik mozgosítani az összes erőt annak érdekében, hogy Tajvanban megállapodásra jussunk, méghozzá kötelező módon, amit valamennyi országnak, valamennyi szerződőfélnek, valamennyi kontinens képviseletében be kell tartani. Ugyanis a széndiokszid kibocsátás visszaszorítása rendkívül fontos. Éppen ezért rá kell mutatni az IPCC ülésén arra, hogy ez elkerülhetetlen. Ez természetesen világosra teszi azt is, hogy azonnali lépésekre van szükség, hogy a globális CO2 kibocsátás csökkenjen. Ez a visszaszorítás területén az első nagy lépés, de ehhez egyet is kell lépni, egyet is kell értenünk a megfelelő rendszerben. Figyelembe véve az összes érdekelt fél érdekeit, és így tudjuk aláírni minden fél részéről ezt a szerződést. Reméljük, hogy sor kerülhet arra, hogy 2015-ben Párizsban alá is írjuk az idevágó megállapodást az alkalmazkodásról, hiszen ez az alkalmazkodás rendkívül fontos, hiszen vannak országok, mint Banglades, amelyek rendkívül kitettek, sérülékenyek a klímaváltozás következményeivel szemben Hogyha nem tesszük meg a szükséges lépéseket, hogyha a kibocsátást nem csökkentjük, akkor még fokozottabb alkalmazásra van szükség. De ennek is megvannak a határai, elnök asszony. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fel kell gyorsítani a széndiokszid kibocsátás csökkentését. Itt ambíciózusnak kell lennünk, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor tudjuk, hogy mindenképpen alkalmazkodnunk kell, tehát eh, csökkentésre is szükség van, és alkalmazkodásra is szükség van, és eh, megfelelő finanszírozásra, technológia transferre, az összes lehetőséget meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy 2015-ben aláírjuk a szerződést. Úgy gondolom, hogy egy ténylegesen kötelező megállapodásra van szükség, amely mindenkinek, a, mindenkire nézve előírja a feladatokat. Az Európai Unióra számítunk ebben a témában. Európai Unió eddig is rendkívül fontos szerepet játszott, 91-92-ben már megkezdődött a munka, de a későbbiekben is 92-ben New Yorkban, májusban személyesen emlékszem arra, hogy mennyire fontos szerepet játszott az Európai Unió meg esetében, meg létrehozva a szükséges szövetségeket, Bangladest is bevonva ebbe a tevékenységbe. Akkoriban aztán később a Bali konferencián is vezető szerepet játszott. Kiotóról ugyanezt mondhatjuk az Európai Unió, tehát a széndiokszid kibocsátás csökkentésében vezető szerephez jutott. Úgy gondolom, hogy a jövőben is ezt a szerepet kéne játszania, és akkor globálisan együtt tudunk fellépni. Merci beaucoup uh, vous tous. Köszönjük szépen mindenkinek az előadást. Szeretnék egy kérdést feltenni. Kérdésem a következő. Szeretném, hogyha jobban megérthetnénk azt, hogy milyen mértékben kitelt Banglades az éghajlati változásoknak. Kérem, mondják el azt, hogy mi történik az emberekkel, hogyha például az ivóvíz sósá válik, a kutak sósá válnak, hány ember él a folyó deltája környékén tudnának konkrét információt adni arra vonatkozóan, hogy hogyan élnek ezek az emberek a torkolatban. Mi történik akkor, amikor a tengerszintje emelkedik az ő életükre nézve? Thank you, Madam Chair. Indeed. Köszönöm, elnök asszony. Az emberek élete és megélhetése, azokra gondolok elsősorban, akik a parti területen élnek, rendkívül sérülékeny, gyakorlatilag egyáltalán nincs kezükben a sorsuk, egyszerűen megszenvedik ezeket az eseményeket legalább 22 millió embernek nincs, nincs hozzáférése friss ivóvízhez a parti területeken, mert a, még a talajvíz is sós lesz, tehát még a talajvízből sem lehet ivóvizet nyerni. a nők, akik úgy általában az ivóvízzel és egyéb vízzel gazdálkodnak, nagyon hosszú utat kell, hogy megtegyenek, hogy kevésbé sós vízhez jussanak. Elképzelhető az is, hogy elképzelhető az is, hogy egy korsó vízért 14 kilométer kell gyalogolni. Ez tragikus helyzet. Látunk olyan anyákat, akik arra tanítják a gyermekeiket, hogy ne igyanak túl sok vizet, mert akkor megint el kell menni vízért. A jövőre vonatkozó beslések még rosszabbak, mert nő a sótartalom, tehát egyre beljebb hatol a só a belföld felé, és egyre több ember szembesül majd ezzel a problémával, hogy sós az ivóvíz. És ez természetesen a mezőgazdaságra is hatással lesz. Egyre nehezebb azok egyre nehezebb lesz ö, úgy termeszteni, hogy az megérhet, hogy az ö, gazdaságos is legyen. Aztán a, a, a száraz időszak alatt nagyon nehéz termelni, tehát két lehetőség van, vagy egy kevésbé gazdaságos termék, terméket termesztenek, avagy elvándorolnak. Tehát gyakorlatilag napszámosok lesznek egy közeli városban, a mezőgazdák napszámosok lesznek, és ezt láthatjuk a legutóbbi népszámoláson is, népszámolás adataiban is, a déli területeken az elmúlt 20 évben nem volt nagy változás a népesség számában, de a demokratikus adatok azt mutatják, hogy a nők és a gyerekek aránya nagyobb, a felnőtt férfiak száma pedig csökken. Ez azt jelenti, hogy nőtt valójában a, nép, a népesség, de a növekmény elvándorolt a városokba, tehát a parti területekről a városokba. Dióhéjban így foglalnám össze az elmúlt két évtized legfőbb változásait. Ezt okozta az éghajlatváltozás. Köszönöm szépen, most a bizottság következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, hogy szót kapunk. Én is üdvözlöm a kollégákat Bangladesből. Természetesen a tárgyalásokon néhányukat megismerhettem már korábban. Örülök, hogy eljöttek. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a bemutatókat. Tényleg üdvözlöm azt, hogy a teljes képet áttekintették a nemzetközi tárgyalásokkal kapcsolatban a Párizsban elérhető eredményekkel kapcsolatban a megállapodás érdekében az egyik az alkalmazkodás, amit lépnünk kell, másrészt pedig a mérséklés, a csökkentés. Hogyha nem csökkentjük a kibocsátást, akkor az alkalmazkodási erőfeszítések sem lesznek sikeresek, még sokkal többek kerülnek majd a jövőben, és még nehezebb lesz számos területen alkalmazkodni. Azt gondolom, fontos a két aspektust egyszerre látni, a mérséklést és a az alkalmazkodást. Ne gondoljuk, hogy ezek egymással szembeállíthatók és alternatívaként kezelhetők a tárgyalásokon. Nem szabad a kettő között egy konfrontációt kialakítani a tárgyalások során. Úgy kell látni, hogy önök látják ezt szerintem. A két dolgot össze kell kötni, és a szinergiahatásokat ki kell aknázni ami a finanszírozást illeti az alkalmazkodás esetében, önök is mondták, hogy integrálni kell a fejlesztési erőfeszítésekbe az alkalmazkodást a bizottság részéről, ezt abszolút támogatjuk. Fontos, hogy integráljuk az alkalmazkodást a fejlesztésbe, hiszen fenntartható dolgot kell kialakítani, hogy a klímaváltozás következményei elmossák ezeket az EU költségvetésében 400 millió euróról volt, euróról volt szó 2007 és 2010, 2013 között Bangladesh finanszírozására. Ebből 20 milliót a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra különítettünk el a leginkább sérülékeny mm, csoportok számára 2011 során. Természetesen élelmiszerbiztonságra is költöttünk Bangladesben és számos más témére, hiszen ez rendkívül fontos a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással és a klímaváltozás következményeinek csökkentésével kapcsolatban. Ezért fontos, hogy a klímaaspektusokat integráljuk a fejlesztési együttműködésbe. Ezt is igyekeztünk elősegíteni, mint már elmondtam, számos forrást mobilizáltunk az idevágó költségvetési sorokból 8,5 milliót adtunk Bangladesnak 2009-ben, és további élelmiszerbiztonsági 2007-ben 36 millió, egész millió, és 2012-ben 18 milliót adtunk ugyanerre a célra vagyis ezek jelentős összegek, ezért szeretném hangsúlyozni, ez támogatásként kerül Bangladeshez, tehát nem visszatérítendő összeg. Abban egyetértünk, hogy erre a támogatásra szüksége van Bangladesnek, és továbbra is támogatni fogjuk Bangladest az új pénzügyi keret esetében is. A számokról még tárgyalunk, a parlament a tanács részvételével megfelelő jogi eszközök alapján folytatja a munkát, de azt elmondhatjuk, hogy a Bangladesnek nyújtandó támogatás továbbra is fennmarad. Most pedig szeretnék reagálni a hozzászólások további részéhez a csökkentés, a mérséklés ügyében mérséklés vagy csökkentés nélkül az alkalmazkodás túl drága lesz a jövőben. Vagyis, hogyha a két fok alatt akarjuk tartani a globális felmelegedést, ahogyan erre javaslat született tudományos szinten, nos, akkor sokkal többet kell tennünk. 2015-ös megállapodás kell, hogy legyen az alapja a megerősített fellépésnek. Az Európai Unió kész arra, hogy többet tegyünk, önök is elmondták, hogy egy oldalúan lépéseket tettünk egy mínusz 20%-os cél elérésével 2020-ig, és pillanatilag a klímastratégiánkon dolgozunk a 2030-ig és egyértelmű, hogy még ambiciózusabb akarunk lenni 2030-ra. Mennyire is lehet ambíciózus ez a cél, ez nagyban összefügg a nemzetközi tárgyalásokkal. Az EU vezető szerepet kíván játszani, és haladni akar a klímaakcióval, de mi magunk egyedül nem tudunk mindent megtenni. Az EU kibocsátása mintegy 10-11%-át adja a globális kibocsátásnak, vagyis hogyha az EU ö, csökken, de mások nem, akkor nem leszünk sikeresek. Mindenkinek hozzá kell járulnia ehhez. A megállapodás mérföldkövet jelent, hogy biztosítsuk, hogy az összes jelentős kibocsátó lépéseket tegyen és kötelezettséget vállaljon. Úgy gondolom, hogy ilyen értelemben a célunk közös, hogy ambiciózus, kötelező érvényű megállapodás szülessen 2015-ben, és szerintem alapvető fontosságú, hogy a leginkább érdekelt felek a, a, a, a leginkább sérülékeny országok, a legfejlettebb országok, e, és persze itt külön kell említeni e, a fejlett országoknak is célik, hogy megszülessen ez a jogilag kötelező egyezmény. Mit tudunk elérni Varsóban időközben? Az elmúlt időszakban azt minden esetre megtanultuk, hogy e, ne várjunk az utolsó hónapig, időben jelentkezünk kötelezettségvállalásokkal, 2014-ben léphetünk, azt gondolom. Itt az ideje, hogy az összes fél 2014-ben mérsékli vagy csökkentő kötelezettségeit közé teszi, és utána meg lehet vizsgálni, hogy mit is jelent ez, és hogy mennyire összehasonlíthatok egymással, és mennyiben teszik lehetővé a csökkentések, hogy ténylegesen elérjük a célunkat, hogy két fok alatt maradjon a globális felmelegedés. Éppen ezért Varsó rendkívül fontos, hogy ott eredményt érjünk el, és mindenkinek le kell tennie a kötelező érvényű kötelezettségvállalásokat az asztalra. Ez egy technikai jelentőségi dolog persze, amiről most beszélek, de az elszámolásnál is szükség van, a könyvitel kapcsolatban is szükség van, ugyanazt értjük -e alatt, az alatt, hogyha a csökkentésről beszélünk. Tehát egy tonna csökkentés Európában szintén ugyanannyi legyen, mint egy amerikai vagy ázsiai tonna csökkentés. És ezt mindenképpen biztosítani kell az új egyezmény keretei között. Ban Ki-moon az ENSZ főtitkára szintén elmondta, hogy elvárja a felektől, hogy ambíciózus kötelezettségvállalásokkal álljanak elő jövőre, és a világvezetői 2014. szeptemberében találkoznak, ez egy kiváló alkalom arra, és egy első elemzés, mert talán elképzelhető most is, és akkor ez ösztönzőt is adhat, hogyha ott ténylegesen jó dolgokat mondanak, hogy megszülessen az a fajta egyezmény, amelyre szükség van. Tehát időközben a dolog már működik, és számolunk egyébként a bangladesi támogatással és más országok támogatásával, hogy tényleg kötelező érvényű eredmény szülessen a kezdeményezésünk után. Ennyit szeretnék elmondani, de amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok ezek után a meghívott bangladesi vendégeinknek, hogy elmondták a sajátos bangladesi helyzetüket, és igyekszünk megérteni most már még jobban, hogy mennyire fontos, hogy megszülessen az említett egyezmény. Köszönöm szépen ránk, az Európai Unióra, az Európai Bizottságra számíthatnak, és persze a mi szakbizottságunkra, eleve a fejlesztési szakbizottságra. Teljes mértékben támogatjuk Önöket a harcukban. We are just waiting some seconds. Várunk egy néhány másodpercet eh, az öt foki szigetek elnökére. Azt hiszem már meg is érkezik. Can I just add to what my colleague mentioned about um, what we are doing in. Oh kolléga már említette, hogy mit is teszünk Bangladesben. A DG DEFCO-t képviselem az Európai Bizottság részéről. Pillanatnyilag előkészítjük a következő programot, a következő 7 éves időszakra. Ez három fő szektort jelent, az egyik a klímaváltozás integrálása, ezen három szektor közé. Az egyik az élelmiszerbiztonság, és el kell, hogy mondjam, sok mindent tettünk már, és az erőfeszítésünk beindultak, és a programjaik is beindulnak. Yeah. Thank you. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Nous accueillons à présent avec... Nagy szeretettel köszöntjük körünkben Jorge Carlos Fonszekát, a Zöldtöki Köztársaság elnökét. Eszmecserét szeretnénk vele folytatni a társadalmi-gazdasági fejlődés témájáról, a zöld szigeteken és az ország uniós kapcsolatairól is szeretnénk vele beszélni. Az ott szigetek stabilitása, demokráciája, illetve a nemzetközi szervezetek által megállapított szociogazdasági fejlemények arra utalnak, hogy ez az ország egy modell más fejlődő országok számára nagyon pozitív példa. Az önök országa azon országok közök szerepe, amelyeknek sikerült a millenáris fejlesztési célokat 2015-ig elérni, rendkívül kiemelendő tény. Az ötfoki szigetek olyan kevés ország között szerepel, amelyek úgymond fejlettebbek a legtöbb fejlődő országnál. Továbbra is vannak a jelentős problémák, mint például a munkanélküliség, a nők helyzete, és az önök kapcsolatai az Európai Unióval nagyon erősek, több szintűek, közös érdekeinket tükrözi mindez. Az önök országának sikeres küzdelme a bűnözés ellen, illetve a drogkereskedelem ellen. Erre egy nagyon jó példa. Bangladesi kollégainkkal már beszéltünk az éghajlatváltozási témákról, ez, ez egy nagyon fontos téma az önök, téma, az önök országa számára is, hiszen Szigetországról van szó, a száheli övezet egyik eh, száraz klímai országáról, és különösen kitett az éghajlatváltozásnak. Nagyon örülünk annak, hogy önt köszönhetjük itt elnök úr körünkben, a szabuzottsági gyűlésenken, és hogy ezekről a kérdésekről beszélhetünk. Mielőtt um, megadom önnek a szót, Elmárból kollégám, a külügyi szakbizottság elnöke röviden beszeretné vezetni ezeket a témákat. Nagyon örülünk annak, hogy a két szakbizottság közös szervezésében valósulhat meg a mai találkozó. Brokkúr parancsoljon a szót. Herr Präsident. Julie asszony, elnök úr, kedves kollégák! Rendkívüli öröm számomra, Melyik nyelvet keresik? Úgy látom tolmácsolás, a kilencest kérem. Herr Präsident, ist eine Elnök úr, ez egy rendkívüli öröm számomra, hogy a külügyi szakbizottság nevében üdvözölhetem a körünkben. Örömmel láttuk, és Zsoli asszony felhívta erre egyébként már a figyelmet, hogy az önök országa siker történet Afrikában. Egy konszolidált és stabil demokrácia, amely a jó kormányzás irányába halad, és a politikai jogok is fontos szerepet játszanak önöknél. Nagy benyomást tesz rám, hogy időközben önök egy közepes jövedelmű országnak számítanak, és ott tartanak immár, hogy 2015-ig a milleniumi célokat el akarják érni. A látogatásuk egyébként egy rendkívüli pillanatban történik, miután aláírtuk a vízum és visszafogadási megállapodást, és úgy gondolom, hogy ez lehetőséget ad arra, hogy a mobilitási partnerség, a egyéb kapcsolatok, a kétoldalú kapcsolatok területén tovább fejlődjünk, hogy a következő hónapokban más területeken is öles léptekkel haladjunk. Szeretnék egy új ösztönzét adni a kapcsolatainknak, ragadjuk meg az alkalmat, és a politikai társulásunkat a közös értékek és elvek alapján tévágyjuk tovább, tovább erősíteni. Erre már csak azért is szükség van, mert számos közös kihívással fogunk szembesülni. Külügyi szakbizottságként látjuk a kereskedelmet, az erőszakot a térségben és a pénzmosást. Azt gondoljuk, hogy összességében nemzetközi jelentőségű kérdések ezek, ezért az az érdekünk nekünk is, és érdeklődünk is az iránt, hogy önök a harcuk során hogyan kívánnak haladást elérni. Természetesen az is érdekelne, hogy hol tartunk a gazdasági partnerségi megállapodás ügyében az ECOVAS-szal, és hogy az önök országa az Európai Unióhoz fűződő kapcsolata hogyan fejlődhet tovább? Úgy gondolom, az önök országa példaértékű lehet, és sokat tanulhatunk mi is abból, hogy hogyan tudunk más országokkal kapcsolatokat építeni, és hogyan tudunk kölcsönösen hozzájárulni ahhoz, hogy a régióban a fejlődés jobb legyen. Örülök, hogy eljöttek, és meg is adom azonnal a szót. Köszönöm. Muito boa tarde a todos. Köszönöm szépen valamennyiüknek. Elnök asszony, a külügyi szakbizottság, ott vezető elnök úr, kedves államtitkárok, képviselők és újságírók. a Zöldfoki szigetek köztársaságának elnökeként és a Zöldfoki szigetek legmagasabb szintű képviselőjeként szeretném átadni önöknek honfitársai üdvözletét. Azokét, akik a szigeteken laknak, és akik a szigeteken kívül élnek, mindenek előtt azokra is vonatkozik ez, akik Európában élnek. Nagyon örülök annak, hogy találkozhattam dr. Schulz úrral is, és örülök, hogy önökhöz is szólhatok az európai képviselőkhöz, akik a két szakbizottságot képviselik, a fejlesztését és a külügyit. A rendelkezésemre álló percek alatt Szeretném elmondani, hogy az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatainkat mi hogyan látjuk, és milyen politikai, szociális fejlődést tettük meg. Az ötfoki szigetek egy kis uh, szigetcsoport, egy kis szigetcsoport, mint már mondtam, a nyugat-afrikai szigetek előtt. Nem rendelkezünk szinte semmiféle természeti erőforrással, ásványkincsel, kemény klímaviszonyok jellemzek ránk, és igazából a polgárainkra, a zöldfoki szigetek férfiaira és nőire hagyatkozhatunk. Ők építették fel ezt az országot minden probléma ellenére. Sikerült nekik egy demokráciát kiépíteni, egy korszerű államot, amely versenyképes akar lenni a globális körülmények között, és 38 év függetlensége alatt számos nehézséggel szembesültünk, ebből egyébként 22 év demokrácia. Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy demokratikus jogállamban élünk. Számos nemzetközi szervetek, szervezet aktív tagja vagyunk, beszél, mondhatnám az OECD-t, az ENSZ-et, az Afrikai Uniót, a portugál nyelvű közösségét, nyelvű országok közösségét vagyis nemzetközi keretekben aktívak vagyunk, kétoldalú és multilaterális kapcsolatok sűrű hálóját alakítottuk ki, és teljes mértékben bizakodó vagyok abban, hogy 2007 óta fennálló különleges kapcsolatunk, partnerségi kapcsolatok az Európai Unióval is folytatódni fog az ötfoki szigeteknek nincs túl jó, nincsenek túl jó kilátásai, vagy nem voltak túl jó kilátásai a gazdasági fejlődés tekintve. Sokan mondták akkoriban személyesen, magam is emlékszem erre, hogy amikor függetlenné váltunk, hogy ebben az országban nem lehet élni, ez nem tudja eltartani magát. Mi már akkor azt mondtuk, igenis tudunk egy államot építeni és vezetni, egy modern és haladó demokrácia alapjait is meg tudjuk teremteni magunknak. Szerencsére a zöldfoki szigatok békére és stabilitásra számíthatott, erre építke, építhettünk, és mindig is a haladást választottuk ez eredményre vezetett bennünket, ha megnézzük a fejlődésünket, ha megnézzük a GDP alakulását az országokban, eljutottunk oda, hogy kikerültünk a legkevésbé fejlett országok listájáról, már közepes jövedelmű országnak számítunk. Úgy vélem tehát, hogy a függetlenség ideje alatt 190 dolláros egyfőre jutó jövedelemről, GDP-ről eljutottunk a 3000 dollár környékére. Ez természetesen számos esélyt hordoz magában, új lehetőségeket a partneri kapcsolataink alakításában. A az együttműködés szabályozása is szükségesé vált ezek után. Újfajta követelményeket kell megfogalmaznunk és teljesítenünk a további fejlődés érdekében. Úgy gondolom, hogy új pénzforrásokat tudunk felszabadítani a nemzetközi kereskedelemben, a kapcsolatok kialakításában, előnyösebb kapcsolatok kialakítására kell koncentrálnunk. Ez természetesen nem jelenthet kifogást, hogyha valaki nem kíván támogatni bennünket, tehát rászorulunk továbbra is a fejlődésre. Az Európai Tanács elnöke és a Barózó úr, az Európai Bizottság elnöke is és itt a parlamentben is hallottuk az elnök úr részéről, hogy az erőfeszítésekre szükség volt annak érdekében, hogy egy legkevésbé fejlett országból közepesen fejlett országá váljunk, és hogy fenntartsuk a demokráciát és a jogállamiságot, és hogy egy olyan ország vagyunk, amely maradéktanul betartja az alapvető emberi jogokat, ahol béke van és stabilitás. Persze ezt nem könnyű megoldani, mindig is voltak kormányváltások nemzeti szinten, de regionális vagy önkormányzati szinten is. De ez teljesen az stabil keretek között folyt. Elnök vagyok két éve a Zöldfoki szigeteken, a köztársasági elnök. Egy választás útján kerültem a pozíciómba, hat hónappal azután, hogy választások voltak, ott egy párt nyert, amely pillanatnyilag kormányt alkot, és ezek után választottak meg, méghozzá oly módon, hogy a kormánypárt nem engem támogat. Vagyis a zöldfoki szigetek egy új demokratikus tapasztalatot szerez, ugyanis a köztársasági elnök pillanatnyilag olyas valaki, aki nem a kormány párthoz tartozik. Ennek ellenére stabilan működünk, válságmentesen. Sőt, kimerem jelenteni, 28, 22 év demokrácia alatt a zöldfoki szigetek sosem került mély válságba. Persze, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáink, vagy nem voltak problémáink a demokratikus, dinamikus fejlődés problémái jelentkeznek nálunk is, de Egyébként a stabilitás azt gondolom rendkívülinek mondható. 1992-es alkotmányunk van hatályban azóta is, ha nem tévedek, időközben hat választások is volt, ezek közé tartoznak a helyhatósági választások, illetve hat helyhatósági választás volt, vagy akár négy vagy öt parlamenti választás és elnök választás is volt valamennyi megválasztott személy kitöltötte a hivatali idejét. Ez is egy rendkívüli eredmény, úgy gondolom, hogyha körülnézünk a régiónkban, vagy a tágabb régiónkban, Afrikában is. Vagyis a következőket tudom mondani. Hogyha most egy közepes jövedelmi ország lettünk, és E, e, számosan e, dicsének bennünket, és biztatnak a folytatásra is. Az a demokráciával szerzett tapasztalataink után, az emberi jogok területén szerzett tapasztalataink alapján. Nos, el kell, hogy mondjam, hogy nekünk az oktatás, a képzés kell, hogy legyen az egyik legfontosabb eleme a további fejlődésnek. És ehhez szükség van más országokkal az együttműködésre. Mindig is ezt vallottuk egyébként. Abban bízunk most és ma, hogy az Európai Parlament jelenlévő képviselői osztják ezt a véleményünket. Mi szerint a 11 programozási időszakban a zöldfoki szigeteknek szánt források nem alacsonyabbak, mint az előző programozási időszakban. Ez nyilvánvalóan ösztönzést jelenthet számunkra, hogy továbbra is haladjunk, hogy haladást érjünk el a gyakorlati tevékenységünkben, és átültessük a gyakorlatba azokat az értékeket és meggyőződéseket, amelyeket osztunk. Igen, tisz tisztelt képviselők, elnök asszony, elnök úr, számomra a különleges partneri kapcsolat a alapja az Európai Unióval az a tény, hogy ugyanazokat a meggyőződéseket és értékeket osztjuk. Hiszünk a demokráciában, hiszünk a jogállamiságban, hiszünk a toleranciában, és a másképp gondolkodók, a másképp tiszteletben tartásában és a párbeszédben. Úgy gondoljuk, hogy a népek és nemzetek közötti vitás ügyeket tárgyalásos úton kell tisztázni. Egy olyan ország vagyunk, amely politikailag valóban stabilnak mondható, ez pedig jó részt azzal is összefügg, hogy kevert a kultúránk, ahol mindig is hozzászoktunk ahhoz, hogy meg kell osztani az értékeket, a mások értékeit viszont méltányolni és tiszteletben kell tartani. Természetesen nincsenek illúzióink az Európai Unióhoz fűződő kapcsolataink során. Sosem mondtuk, hogy nem vagyunk európai állam, bár vannak sajátos vonásaink. Sosem mondtuk, hogy az Európai Unió tagja kívánunk lenni, viszont dolgozni akarunk, együtt akarunk működni annak érdekében, hogy ez a különleges partnerség még erősebbé váljék. A lehető legszélesebb körben, amennyire csak lehet. Természetesen vannak hangsúlyeltolódások, eh, de összességében az Európai Parlament képviselőinek szolidaritására számítunk, rokon szemvére, és itt készek vagyunk az együttműködés új formáit is elfogadni és elindítani. Biztonságot és stabilitást akarunk, eh, új technológiát akarunk alkalmazni, az információs technológia rendkívül fontos számunkra a szabvány, a műszaki szabványok területén fontosnak tartjuk, hogy együttműködjünk és egyeztessünk. Fontos természetesen, mint elnök asszony már elmondta, hogy a klímaváltozás hatásait is csökkentsük, hiszen mi is érezzük ezt. Aztán mindenképpen beszélnünk kell a környezetvédelemről, a megújuló energiákról egy zöld gazdaság kiállításáról, de esetünkben akár kék gazdaságnak is nevezhetnénk. Az evolúcióról beszélünk ebben a környezetben, arról, hogy folyamatosan fejlődünk és átalakulunk. Valamikor a kotonúi megállapodás alapján fejlődött az együttműködésünk, most pedig egy különleges partnerségünk van, és ez elősegíti a fejlődést minden területen, gazdasági és műszaki területen is. Nem akarom elhúzni az időt, és nem akarom untatni önöket. A végén ezért összefoglalásképpen azt szeretném elmondani, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy nem vagyunk tökéletes partner, valószínűleg nincs is tökéletes partner, Tudatában vagyunk annak is, hogy a jogállamiság területén van még javítani való. A köztársaság elnökeként függetlenül elmondhatom a véleményemet, és fel kell, hogy hívjam a figyelmet arra, hogy egy modern jogállamban bizonyos pillérek, ingatagok amelyekre a demokráciánk támaszkodik. A zöldfoki szigeteken nem, nincsenek olyan hosszú időre visszanyúló demokratikus tradíciónk, mint más államoknak, nincs olyan demokráciánk talán, mint amiről álmodnánk magunk is, talán a jogrendszerünk sem olyan, amelyik technikailag tökéletesen működik, vagy a felszereltsége kiváló. egy mod, nem olyan ez, mint egy modern jogállamban elvárható talán. A közvélemény még visszafogott talán. Ez inkább informális fórum. Egyelőre a civil társadalom, a közvélemény még nem igazán hangoztatja véleményét az zöldfoki szigeteken. De haladtunk itt is, és erre büszkék vagyunk, amit elértünk. Készült egy jelentés, egy független fórumtól, nem tudom, hogy európai amerikai jelentés volt ez, és ott azt állítják, hogy mi vagyunk a világ 26. demokráciája. Most azt nem akarom megítélni, hogy ez így igaz-e vagy nem. A listát nem mi készítettük, hanem mások. Erre bizony büszkék is vagyunk. Mindenek előtt azt látjuk, hogy ez ösztönzés arra, hogy további erőfeszítéseket tegyünk, annak érdekében, hogy a munkánkkal, a meggyőző erőnkkel egy versenyképes országot hozzunk létre. Teljes értékű gazdasági egység akarunk lenni. Ehhez viszont az elején támogatásra van szükségünk a fejlődés érdekében, de a támogatás nyújtásának ideje valamikor lejár. Ehhez meg kell teremteni a belső feltételeinket, ehhez nekünk is versenyképesnek kell lennünk a gazdasági területen. Például gyártunk sört is. Van még saját serfőzdénk is, és van idegen forgalmunk a Zöldfogi szigeten. Vagyis abból komoly bevételeink vannak, mintegy 22-23 százaléka a GDP-nek, GDP-nek nálunk a, az idegenforgalomból származik, és hogyha a közvetett hatást is számítjuk, akkor a turizmus gyakorlatilag több mint 45 százalékát adja a gazdaságunknak. De hát egy ilyen jellegű gazdaság komoly ingadozásoknak van kitéve, a külső feltételek okozta ingadozásoknak. Itt van például az európai pénzügyi és gazdasági válság. Ettől nagyban függünk. Az euró övezet gazdaságai nagyban befolyásolják a mi gazdasági fejlődésünket. És törekszünk persze a diversifikálásra, bár azt is tudjuk, hogy nyilván más problémák is vannak, mint elnök úr említette a bűnözés ügye. A határokon átnyúló szervezett bűnözés, igenis tagadhatatlanul szerepet játszik, már földrajzi elhelyezkedésenknél fogva is. Platformként tekintettek ránk mm, a kábítószer kereskedelemben, és más illegális kereskedelemben is, hiszen az elhelyezkedésünk olyan, hogy egy atlanti folyosóban helyezkedünk el, a guineai öbölből kiinduló kereskedelem. Ott azt tudjuk, hogy a kalózkodás rendkívül rossz fejlődési irányt mutat, de hát az, itt a szábítoz, kábítoz a kereskedelem, és a kábítoz a kereskedelem akár még a szomszédos országokban is működik. Azt gondolom, hogy itt egy tájszerű megközelítésre van szükség, a kormányunk és az elnök autonóm fellépés, az államfő autonóm fellépése természetesen segít abban, hogy sikeresek legyünk az ellenük folyóharcban. Megfelelő rendőrséget kívánunk kialakítani, ezt meg is tettük, hogy fel tudjunk lépni az említett jelenségekkel szemben. Egy példát mondanék, erre. Most éppen Európában járok, és amióta itt tartózkodom, megtudhattam azt is, hogy jelentős mennyiségű kokaint foglaltak le az utóbbi időszakban. Nem tudom a mennyiséget pontosan, de olyan kokainról van szó, amely más országból érkezik hozzánk, itt az Európai Unióval együtt akarok működni, az Egyesült Államokkal is, Franciaországgal, vagy Egyesült Királysággal is, mindenkivel, aki érintve van. A kábítószer harcot viszont egyedül nem fogjuk tudni vezetni. Itt nemzetközi együttműködésre van szükség, és nemzetközi támogatásra is szorulunk, de el kell, hogy mondjam, a kábítós élelmiszerellenes és a pénzmeses elleni harcban elkötelezetten lépünk fel. Éppen most dolgozunk egy rendezvény előkészítésén nálunk, ahol azt vizsgáljuk, hogy a pénzmos, pénzmosás ellen mit tehetünk. Van problémánk a zöldfoki szigetek tőzsdéjével is, nyilván önök is hallottak már erről. letartóztatták a tőzsde elnökét vagy igazgatóját, az eljárás még folyamatban van, nem kívánok ehhez külön hozzászólni. De ez mindenképpen fontos, hogy fellépünk a bűnözés ellen, az Öldfoki szigeteken, és vannak sikereink is. Ezt példázzák az említett esetek is. Az OECD keretében hasznos partner akarunk lenni, teljes értékű tag kívánunk lenni, nem akarjuk, hogy úgy tekintsenek ránk, mint egy külső szemlélőre, teljes jogú tagok akarunk lenni az OECD-ben, az Afrikai Unióban is, és mindenhol a demokráciát, a jó együttműködést és az emberi jogokat kívánjuk képviselni. Sajnos. Az OECD tagságunk az OECD ugyebár a nemzetközi együttműködést kívánja gazdasági területen elősegíteni, ezért hozták létre de hát ennek a szervezetnek is időközben vannak problémái. Guinea-Bissau, Mali említhető meg példaként, és hát az energia jelentős része, és az erőfeszítések jelentős része arra ment el, hogy ö, ö, konkrét konfliktusokban igyekezzünk a vitarendezéshez hozzájárulni. Az Afrikai Uniónak megvan a maga szerepe, a regionális kohéziót kívánja elősegíteni az együttműködés keretei között. Az ecovas ról van szó, nem az OECD-ről. Szeretném még elmondani, hogy hálás vagyok azért a fogadtatásért, amelyben részem volt az elnök, az alelnökök részéről, a szakbizottsági elnökök részéről, a képviselők részéről, és szeretném elmondani, hogy a parlament hozzájárulása az együttműködéshez, az együttműködés erősítéséhez rendkívül fontos volt, amikor Európa és szigetek van szó. Député, Monsieur Görens, vous avez la parole. Köszönjük szépen. Mindenkit arra kérek, hogy a kérdéseknél, illetve megjegyzéseknél maximum négy percben szólaljanak fel. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék az zöldfoki szigetek elnökének, itt vagyok. Ön azt mondta, hogy az ötfoki szigetek különleges ország, nem ugyanolyan, mint más országok. Egyetlen negatív szempontból mondom ezt, pont ellenkezőleg. Én emlékszem, hogy amikor az önök országa közepes fejlettségű országá vált, és mindenki attól félt zöldfogi szigeteken, hogy kevesebb támogatást kapnak majd emiatt, mint korábban. De nagyon örülök annak, hogy azt hallottuk öntől, hogy az átmenetet sikeresen valósították meg, viszont ennek az átmenetnek még nincsen vége. A partnerség az önök országa és az EU között a jövőben hogyan fog alakulni? A fejlesztési együttműködés nagyon fontos dimenzióját jelent ezeknek a kapcsolatoknak politikai szempontból is, azt gondolom, hogy két lehetőség áll előttünk. Az első, hogy ezt az átmenetet folytatjuk, amely lehetővé tette az önök számára a jelentős fejlődést, a demokratizálódási folyamat szempontjából, mint a gazdasági fejlődés szempontjából. Szeretnék utalni egy tanulmányra, amely a 90-es években került közzétételre, illetve született az ötöki szélek sérülékenysége volt a címe. Egy olyan téma, amely még nem vagyunk teljesen tisztában, például az éghajlati változásokat illeti, az ország jelentős jelenszerfüggősége, illetve annak idején is jelentős függőség volt jellemző a diaszpórától, Tehát tegyük fel ezt a feltételezést, és egy másikat is. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy ugyanúgy zajlik tovább a fejlődés, mint eddig. Elképzelhető volna az, és itt a bizottsághoz is szólok ezzel a kérdéssel, tehát elképzelhető -e az, hogy politikai szempontból Ugye a 2020-as eh, stratégia kapcsán, illetve a fejlesztési alap kapcsán és a partnerinkkel kapcsolatban felmerülnek a kérdéseink. Tehát elképzelhető-e az, hogy megállapodás, intereg jellegű megállapodás, mint ahogy a szomszédaikkal már létezik, hiszen a Kanai-szigetekre gondolok, az önök szomszédságában ezek az Európai Unióhoz tartoznak, tehát lehetne itt akkor különbséget tenni, mondjuk így önök kerülnének bizonyos erőszakosít politikákból. Más típusú formákban eh, eh, lehetne ezt mondjuk folytatni, mint például az Interreg keretein belül. Tehát ezzel speciális státuszt dolgoznak ki az ötfogi szigetek az Európai Unióval. Madame Cavallo, vous avez la parole. Köszönöm szépen, Kárvájó asszony kap most szólt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, megtiszteltetés számunkra, hogy itt üdvözölhetjük a parlamentben. Az Ötvöki szigetek nagyon pozitív példa a jó kormányzásra, demokrácia erősítésére, illetve a fejlesztési támogatások jó felhasználására. Ezek az aspektusok azt eredményezték, hogy a zöldfoki szigetek speciális státusszal rendelkeznek az Európai Unió szempontjával, más státusszal, mint az AKC országok, tehát különleges partnerséget alakítottunk ki az zöldfoki szigetekkel, közepes bevételű országról van szó, társelnöke vagyok a külügyi bizottságnak, illetve annak a testületnek, amely az AKC országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős. El szeretném önnek mondani azt, hogy ügyézem kafejre megfelelő irányban fejlődött. Kap- a zöldfoki szigetek érdekeit mi tiszteletben tartjuk, amikor különböző jelentéseket dolgozunk ki. Csak példaként a következőt szeretném elmondani. Anna Gomes kolléganunk jelentésére utalnék, aki a közös politikák tengeri dimenziójára is utalt, a biztonsági és védelmi politika dimenzióira is és külön utalást tett az önök országára, különösen ami azt a stratégiai szerepet illeti, amelyet az ötök betöltenek a csendes óceán térségében, mint az Atlanti óceán térségében. A különböző kollégák az energiával, információs technológiával, biztonsággal, halászattal kapcsolatos kérdéseken dolgoznak. Elnök úr, ön biztos lehet abban, hogy nagyon sok barátja van önnek ebben a házban. Ahogy az elnök úr már elmondta, a különleges partnerség egy olyan terület, ahol új beruházások valósulhatnak meg. Az innovatív területeken például szeretnék utálni azokra a területekre, amelyekkel én tevékenykedem legtöbbször, és azt gondolom, hogy ezek jelentős esélyt teremtetnek az zöldfoki széltek számára, azért, hogy az Európai Unióval ezt az új típusú együttműködést jobban kihasználhassák. Én itt a tudományokra gondolkodok, gondolok, az innovációra, a továbbképzésre, erről a témáról szívesen ejtek szót az Zöldfoki szigetek kapcsán. Kormányban voltam annak idején, amikor az önök egyetemét megalapították. Nagyon jók a kapcsolataink az egyetemükkel, és azt gondolom, hogy a partnerséghez ők is hozzájárulhatnak, illetve az egyetemisták mobilizálásához. A megújuló energiaforrásokat ön már említette, ezekkel nagyon fontosak, illetve az éghajlatváltozás elleni küzdelem úgy szintén. Arra szeretném önt kérni, hogy az együttműködés új területeire térjen ki néhány szóban, és mondja el nekünk azt, hogy ön hogyan látja az európai parlamenti képviselők szerepét. Az európai parlamenti képviselők hogyan tudják ezeket a fejleményeket továbbvinni, erősíteni a hálózatok létrehozását, a partnerségek kialakulását a kkv között például, illetve az egyetemek között, az önök országa, illetve az Európai Unió országai között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Martinez úrnak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm elnök urat, barátomat, és azt gondolom, hogy nagy örömmel és némi meghatottsággal mondom ezt. Egy generációhoz tartozunk, mint militáns demokrata, mint a parlament alelnökem, és mint a szakbizottság tagja, ahhoz a generációhoz tartozom, akik a méltóságért, a demokráciáért vívott harccal azonosulunk. Sok afrikai ország, köz, ezek többek között az önök országa is részt vett ebben. Három, Mario Suarez, Antonio Almeida Santos és Manuel Elegre, három portugál testvérem, akivel gyakorlatilag egyforma volt a, az identitásunk. Önök a kormányban nagyon komoly munkát végeztek, és azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy igazunk volt akkor, hogy szolidáris, szolidárisak voltunk önökkel. Ez némi frusztrációt, némi csalódást is jelentett akkor. Ja, mai napig nagyon komoly munkát végeztek, hiszen eljutották oda az országot, amiről mi akkoriban álmodtunk. Most pedig el szeretném azt mondani, hogy elköteleztük magunkat, segíteni fogjuk ön, önöket az erőfeszítésükben. Bár vannak olyan országok, amelyek bár jobban teljesítettek, mint mások, mégis büntetésben részesednek, ami pedig az együttműködés cél érinti. Nagyon sok latin-amerikai ország van, amelyik hasonló cipőben jár, mint önök, és kérdően fordul felénk, akik sikeresek voltak, és akik a gratuláció mellett azt kapják tőlünk, hogy megvonjuk tőlük a segélyeket, de együttműködünk velük azért. Nem kritikaként, hanem óvásként mondom, meg óvásként mondom, és ebben egyetértek a portugál kollégámmal. Én azt szerettem volna, hogy a paritásos Afrika, Karib-tenger, Csendes-óceáni térség, Európai Uniós bizottságban nagyobb szerepet vállaljanak nem olyan intenzitással lépnek fel, mint ahogy én szerettem volna. Tudom, hogy a zöldfoki sziget hogy a zöldfoki szigetek milyen fontos szerepet játszott korábban, és ne felejtjük el egy másik portugál sem, Barroso urat, én együttműködési titkárként ismertem meg, és közösen elnököltünk az előbb említett HKCEU partnerségi kapcsolatban. Nos, Zöldfok, a zöldfoki szigetek nagyon fontos szerepet játszik, és kérem, hogy ebben a parlamenti paritásos szervezetben is fontosabb szerepet játszanak. Köszönöm, hogy eljött ide, Cészári Evora is ugye megénekelte a szabadságot és a demokráciát. Örülök neki, hogy az ön segítségével többek között eljutott ide az ország. Köszönöm szépen, Bisszák úr kap most szól. Merci, euh, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt elnök úr! Nagy örömünkre szolgál, hogy itt köszönthetjük ma. Szeretném hangsúlyozni mindezt az előről lépést, amelyet az önök országa már megtett. De egy szigetről van szó, az önök ország egy szigetország. Én is egy szigetország lakója vagyok eh, az Atlanti óceán térségéből. Vannak olyan területek, ahol még hosszú út vár önökre. Például, ami az élelmiszerellátást illeti. Az élelmiszerellátás területén meg szeretném kérdezni azt, hogy milyen lehetőségek állnak az önök rendelkezésére, annak érdekében, hogy az ország függetlenebbé válhasson az élelmiszerellátásban. Végül pedig, ami az ország országbeli fejleményeket érzek, illeti, a turizmus területén jelentős fejlődés valósult meg. A turizmus a gazdasági konjunktúrára alapszik, amely változhat, ingadozhat. Én szeretném megkérdezni öntől azt, hogy a turizmus, a gazdasági célú turizmus területén melyek azok a fejlesztési lehetőségek a 21. században, amelyek lehetővé tennék azt az országok számára, hogy ne csak hogy a jó úton maradjanak, hanem tovább fejlődhessenek. Hiszen ezen a területen önök már jelentős mértékben eltökéltek magukat. Köszönöm szépen. Köszönöm. A külügyi szolgált képviselőjének adom meg a szót. Sondon úr képviseli az EKS-t. Két percet tudok adni, 5 órakor az elnök úrnak, az ötök szigetek elnökének sajnos távoznia kell. Hát kérem, hogy szóljanak hozzá vitához. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, államelnök úr, excellenciás uram, az Európai Bizottság külügyi szolgálatának nevében, a főképviselő Esten asszony nevében szeretném elmondani, mennyire kiváló dolog, hogy eljöttek ide Brüsszelbe, és erre rámutatunk, hogy jó kapcsolatok alakultak ki az önök országa és az Európai Unió között, és gratulálni szeretnék az elért eredményekhez büszkék vagyunk az ambíciózus speciális partnerségünkre. Elnök úr, innen tekintve az ön mögött lévő két zászló komoly jelképes erővel bír, és ez azt jelenti, hogy speciális kapcsolatunk alakult ki. 2007 óta nagy eredményeket értünk elő. Nem régiben egy vízumkönnyítési és visszafogadási egyezményt írtunk alá, ami egy szokatlan dolog afrikai országokban, és kötelezettséget vállaltunk amellett, hogy megerősített együttműködést folytatunk a biztonsági és stabilitási területen. A kapcsolattartó csoportokat létrehoztuk, és nem sokára sor kerül Brüsszel az első találkozókra. Ezen szeretné, túlmenve szeretnék elmélyíteni a kapcsolatokat mindenek előtt a biztonság, a stabilitás, a migráció, a technikai jellegű átalakulás és a regionális együttműködés területein. Azt tervezzük, hogy a következő hónapokban létre hoz, létrehozzunk egy látogatást októberben a pénzügyminiszter részéről is, az Európai Fejlesztési Napokon az önök miniszterelnöke is részt vesz novemberben és év vége felé egyéb látogatásokra is számolunk. Ez kiváló alkalmat kínál nekünk arra, hogy további haladást érjünk el a speciális, a különleges partnerségi viszonyunkban. Kölcsönös érdeklődésünk az nyugat-afrikai együttműködés és biztonság, az illegális embercsempészet, a kábítószer, a szervezetbűnözés kérem, érjen a, té- a végére 25 percet késünk, két perc után hagyja abba. Kérem, köszönöm elnök asszony, kötelezettséget vállalunk amellett, hogy a szükséges kapacitásépítés lehetővé tegyük, a versenyképesség erősítése, a fejlődése és a beruházások könnyítése érdekében. Elnök úr, most megadom önnek a szót, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Kérem öné a szót. Obrigado, Senhor Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kevés idő van arra, hogy válaszoljak erre a rengeteg kérdésre. Megpróbálok a lehető legrészletesebben válaszolni a feltett kérdésekre tehát. Azzal kezdem, hogy köszönetet mondok a barátsággal és szolidaritással teli szavakért, amelyeket Martínez úrtól kaptam. Említette Cesária Évorát, és említette azokat a kollégákat, társakat, testvéreket, akik a, akik a függetlenségi harcban részt vettek, olyan embereket említett, akiket jól ismerek, és jól ismertem. Én egyetértek önnel, Martínez úr. A zöldfoki szigeteknek kicsit aktívabb szerepet kéne vállalni a különböző nemzetközi fórumokon. A zöldfoki szigetek lehetne aktívabb az Afrikai Unióban, de az AKC EU parlamenti közgyűlésben is. Elnökként csak azt tehetem most, hogy a önáltal említett dolgokat tudomásul veszem, és ráadásul még az emlékezetem is jó, tehát ezt továbbadom. Dos Santos mérnök úr is meghallgatta az ön kritikáját, az ön megjegyzését, és mindent megteszünk azért, hogy az EU-AKC parlamenti közgyűlésben aktívabbakká váljunk. De hát a zöldfoki szigetek azzal a problémával küzd, hogy mi szeretnénk ugyan aktívabban részt venni, de ezt nem tehetjük meg, mert nem tudjuk ezt finanszírozni. Amikor az ötfoki szigetek nagy követséget választ például, akkor figyelembe kell vennie azt, hogy nem mindent engedhet meg magának, sokszor a nagykövetség osztozik a rezidencián, avagy a, avagy a nagykövetség épületén más országokkal is, de köszönöm szépen Mártinez úr a kedves szavait, és amint megérkezem az ötfogi szigetekre, továbbítom a mondandóját, az üzenetét. Görenc úr mert egy nagyon érdekes kérdést vetett fel. A jövőben milyen természetű lesz ez a különleges státusz? 2007-ben kaptuk meg ezt a különleges státuszt, és akkor talán még nem értettük pontosan, hogy ez mit is jelent majd, milyen változásokat jelent ez majd. Az évek során megtanultuk, hogy hogyan lehet leginkább hasznunkra fordítani ezt a különleges státuszt. A fejlesztési együttműködés, a különböző finanszírozás aktiválása jelentette ezt, de most, amikor Barroso úr a bizottság elnökével, vagy az Európai Parlament elnökével tárgyalok, akkor egyértelművé vált, hogy az együttműködés új formáit, új módjait kell feltárni. Szeretnénk, hogy az EU számára mi hasznos országá válnak, Biztos és pozitív partnerként szeretnénk feltűnni az EU számára. Tehát, egy, tehát természetesen eh, hajlandók vagyunk az együttműködésre, például a biztonság kérdésébe, tehát a különböző csempészeti formák elleni harcban mi is szívesen részt veszünk az Atlanti óceánban, tehát hasznosak szeretnénk lenni az EU számára, de a zöldfoki szigetek szuverán, szuverén országának érdekeit is természetesen figyelembe veszük. Mi büszkék vagyunk hazánkra. de nálunk is ö, többféle vélemény létezik. Talán arra is gondolnunk kell, hogy a magánszektort egy kicsit jobban támogassuk az ötfoki szigeteken, hiszen egy szolgáltatásokra épülő gazdaság, amely az exporttól függ, annak bizony nagyon nagy a finanszírozási igénye. Tehát a fejlesztés segély szempontjából lesen teljesen elhanyagolható, a magánszektort kívánjuk tehát fejleszteni. A bizottság elnökével egyetértünk, tehát olyan feltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az EU-s és a zöldfoki szigetek béli vállalkozók együtt tudjanak működni. Vagy gondoljunk például a megújuló energiaforrások területére, vagy olyan ágazatokra, amelyeket Kárvályó asszony említett meg a hozzászólásában. Tudomány, új technológiák, felsőoktatás, kutatás. Ezeken a területeken tudunk együttműködni. Az Ötvaki szigeteken, mielőtt elnök voltam, egy felsőoktatási intézményben voltam professzor, egy magán intézményben voltam tanszékvezető. Szeretnénk fejlett ország lenni, látják, vannak ambícióink ott, itt az ötvaki szigeteken. mindig többet szeretnénk, de ezt nem tudjuk elérni, hogyha nincsenek meg a megfelelő humán erőforrások. Tehát igazi szakképzettségre van szükség, hogy a lakosságnak legyen felsőfokú végzettsége. Mi nagyon jól képzett lakosságot szeretnénk, és ezért ebben nagyon sokat kell beruházni ebbe az ágazatba. Itt azt hiszem, hogy jó, az, jók az együttműködési lehetőségeink az EU-val, tehát az egyetemek között, a kutatók között, a tudósok között ki lehetne alakítani a mobilitást például, vagy az együttműködés más formáit. És ez egyfajta csere lehetőséget is jelenthet, és ez mindenképpen hasznos lehet a zöldfoki szigetek számára, de akár más szomszéd ország számára is, gondolok, más afrikai országokra, vagy olyan országokra, ahol szintén, eh, amelyek szintén portugál nyelvűek. Aztán az idegenforgalom és az élelmiszerbiztonság kérdése. Az idegenforgalom forgalom számunkra rendkívül fontos ágazat, Nos, bármilyen szakértőt, bármilyen pártot kérdezünk meg zöldfoki szigeteken, mindenki azt fogja mondani, hogy az idegenforgalom mindig is rendkívül fontos ágazat lesz, de mindenki azt is megerősíti, hogy más ágazatokat is fejleszteni kell. Gondolok a mezőgazdaságra, az állat tenyészetre, és így élelmiszerbiztonságunkat is növelhetnénk, illetve kiegészíthetnénk az idegenforgalomból származó bevételeket is. Akár elképzelhető az is, hogy a zöldfoki szigetek kívülre irányuló szolgáltatási központ lenne, gondolok. Mondjuk az új információs technológiákra, vagy a tengeri közlekedésre, különböző innovációs technológi, vagy innovatív technológiákra. A FAO vagy a, vagy a portugál nyelvű országok közössége is támogat minket. Ezeken a fórumokon, fórumokon a az élelmiszerbiztonság kiemelt kérdés, a, legfot, a legutóbbi ö, kormányos államfói ülésen is ez napirendre került. Végezetül hadd mondjak el valamit. Az ötfoki szigeteken mi úgy vélekedünk, hogy megfelelő kreativitással és képzelő erővel kell tudni a, elgondolkodni azon, hogy milyen lehet az együttműködésünk az Európai Unióval, hogyan lehet ebből a maximumot kihozni. Köszönöm szépen, köszönöm a vendégszeretetüket, köszönöm a rokon szemet. Merci beaucoup. Köszönjük szépen elnök úr a látogatását, és a két nevében, a fejlesztés és a Külügyi Szakbizottság nevében szeretnénk még egyszer közösen köszönetet mondani a részvételéért. Nagyon örülünk, hogy eljött a szakbizottsági ülésünkre. Köszönjük szépen még egyszer. Kedves kollégák, folytatjuk három rövid szavazással, utána pedig a közös ülésünk folytatódik az AFET-tel 17-15-től a Szaharov D jelöltjeiről fogunk szavazni. Köszönöm. Je vous demande de sortir vos cartes de vote. Elkezdjük a szavazást. Megnyitom a szavazást. Voilà, tout le monde n'a pas encore voté, il manque... Öten még nem szavaztak, ez csak egy próbaszavazás. Hat szavazat hiányzik. Mindenki vegye elő a szavazókártyáját. Brock úr nem szavazott talán, azt gondolom. Contribution du comité de développement sur la motion de résolution euh, az ENSZ 2013-as éghajlatváltozási konferenciája az első pont a Varsói konferencia előterében, amelyre majd Varsóban kerül sor november 11 és 22-e között. Az első módosítót kitámogatja. Ellene ki van kitartózkodik, elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva ellenőrizzük, rendben. A hatost ellenőrizzük, a második részét, megnyitom a szavazást. A néppártból többen szavaztak. Brock úr, most nem kéne szavaznia. Mr. Brock, I think we have... Frau Vorsitzende, warum geht es immer gegen die Kleinen? We, we... Miért mindig a kisek ellen, kicsik ellen vannak? Néppárt képviseletében túl sokan szavaztak. Maybe. Donc, euh, le, le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító 12-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Részenkénti szavazás, három rész, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette. Ah oui, ça tombe. Excuse me, I'm sorry. Amendement 13. 13-as módosító mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. jusqu'à 18. Hein? You need my vote? propose bloc jusqu'à 18. Ah d'accord. Alors, on vote en bloc amendement. Blokkban szavazunk a 15-östől a 18-asig mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító részenként első rész mellette ellene. Ügyvédi kérdésem van, elnök asszony. A frakcióbeli kollégák azt mondják, hogy mivel Blokk úr is szav nem szavazott, csak tizen szavaztunk, tehát Blokk úrnak joga van szavazni, hogy meglegyünk tizen. Akkor elektronikusan szavazunk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 Lezárom a szavazást. Prokkur szavazhat. Második rész, 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as módosító részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, 20-as módosító. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Il manque 4 votes. Négy szavazat még hiányzik. Lezárom a szavazást. Resté. Elutasítva. Elnök asszony, ügyrendi kérdésem van. Elnézést, hogy megzavarom az ülést ezzel. Tehát az a tény, hogy Brock úgy nem szavazhatott, ez hatással volt a szavazásra, nem válaszolja az elnök, nagy többséggel szavaztuk ezt meg. Tehát a módosított vélemény mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27 mellette nem volt tartózkodás, 3 ellenszavazat. Nous votons maintenant. A következő vélemény, eh, Cortes Rasta úr vélemény, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Négyes módosító részenként, három részben első rész mellettem. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, okafogyottá válik. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás felutasítva. A módosított véleménytervezet mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 25 mellette, 3 ellene nem volt tartózkodás. És a harmadik és utolsó szavazási pont Bill Newton Dan kolléga jelentése. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést, javítja magát az elnök. 31-es két részben. Az első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás. Nem tudom, hogy ellene vagy mellette. Még egyszer újból szavazunk. Második rész mellette. Világosan tegyék fel a kezüket, kérem. Ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es módosító részenként első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, szóbeli módosító 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es módosító mellette a 41-est elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Euh, e Alors, nous, nous avons deux votants de trop pour le PPE. A néppárt, euh, néppártból kettővel többen szavaztak, és az SND-ből egyel többen, az Aldéból pedig kettővel többen szavaztak. Tehát most a DEVE kollégái szavaznak, a DEVE kollégák szavaznak, nem az AFET kollégák. Tehát az SND-ből még mindig egyel több a szavazat. A szocialista frakcióból egyel többen szavaznak még mindig. Alors, toujours PPE Un de tró. A néppárból pedig mindig egyel többen szavaznak. Tehát ki szavaz az SZND nevében, aki nem hivatott szavazni a DEVE szakbizottságban? Berman úr megpróbál rendet teremteni a sorai között? Ja, de trop chez vous. Egyel többen szavaznak önöknél. Alors qui, qui se retire C'est ça y est Non Voilà, c'est bon. Rendben. Tehát akkor a 40-es módosítót lezárom. Az elektronikus szavazást. Rejeté. Elutasítva Amendement 41. 41-es mellette, 41-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 40, 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 52-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 53-as módosító mellette, 53-as ellen, tartózkodás elutasítva. Amendment 9-es mellett ki van? Ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 56-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61-es mellette, a 60-as mellett kíván ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 64-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a 65-öst, elektronikusan megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást elutasítva. 66 A 66-os mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva. A 68-as mellett ki van A 68-as mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva. A 69-es mellett ki van ellene tartózkodás elutasítva. A 16-os módosító mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva a 17-es módosító mellett ki van ellene tartózkodás. Elfogadva a 18-as mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, a 19-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, a 70-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva, a 20-as mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, a 21-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, a 22-es mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, a 23-as mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva, a 61-es mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva, a 72-es mellett ki van, ellene tartózkodás elutasítva, 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, a 25-ös mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, a 27-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, a 74-es mellett ki van, ellene, tartózkodás. A 74-esről megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizzük. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. C. Elfogadva. A 75-ös mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, szóbeli kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as módosító fokafogyottá válik, a 79-es mellett ki van, 79-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Erről a véleményről elektronikusan szavazunk, illetve először készfeltartással ki van mellette, módosított véleménytervezet mellett, ellene ki van tartózkodás elfogadva. Elektronikusan ellenőrizzük akkor még egyszer. Megnyitom a végső szavazást, elektronikusan. A szocialisták közül egyel többen szavaztak. Non, voilà, c'est bon, socialiste. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 23 mellette, egy ellene öt tartózkodás mellett. Köszönöm. Voilà. Donc pour les députés euh, de la commission DEV, est-ce qu'il y a d'autres questions Non. Vannak-e kérdések a DEVE szakbizottságból? A következő szakbizottsági ülésre október 3-án kerül sor és utána pedig október 14-én lesz majd ülésünk. Most pedig áttérünk a Szaharov díj jelöltjeiről szóló szavazásra, átadom a felnöketet.